Euh, Kedves kollégák, kérem, hogy foglaljanak helyet. Elnézést kérek, hogy egy kicsit később tudjuk csak elkezdeni a munkát. Emlékeztetnék arra a két módosításra, amit eszközöltünk a napirenden a tegnapi nap folyamán. Először is a 11. pont, ami McIntyre asszony jelentéséről szól, Ezt később fogjuk megtárgyalni. Tehát a 11. napi rendi pont a 21. napi rendi pont után fog következni. ez nem is egy véleménytervezet, ez egy saját kezdeményezésű jelentés tervezet a vállalkozások számára előnyösebb környezetről. A második napirendi módosítás pedig, amit tegnap tettünk, hogy a saját munkánkról szóló jelentést a napirend végén a 25. pont után fogjuk megtárgyalni. Ez tehát a 13. pont eszmecsere a leginkább rászoruló személyeket támogató európai alapról. Emer Costello asszony ennek a jelentésnek az előadója. És még mielőtt szavazni kezdenénk, a 14. pont következik. Itt a szociális védelem mindenki számára a téma, illetve az önálló vállalkozói tevékenységet folytatók. Ez a saját bizottságunk kezdeményezésére készült el, az előadónk pedig Vilja Blinkevicsüte meg is adom neki a szót, és azt a 144 módosítót fogja ő most összefoglalni, amit benyújtottak, illetve 27 kompromisszum is készült. asszony, öné a szó. Ácsú, ácsú pirmininke, pirmiausia. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretnék köszönetet mondani minden kollégának a benyújtott módosítókat. 144 módosító készült. Ezek alapján 29 kompromisszumot készítettünk el. 16 módosító lefedi az, a preambulum bekezdéseket, illetve szinte az összes cikket. Múlt héten az árnyék előadókkal Strasbourgban összeültünk, és ekkor beszéltük meg a kompromisszumokat. Köszönöm szépen nekik a kiváló munkát és az együttműködést. Ezen az ülésen 27 kompromisszumot határoztunk meg, és ehhez szeretnék én most hozzáadni még kettőt a második változatban. Ezeket szeretném most bemutatni. Az első kompromisszum a G a preambulum bekezdésről szól. Ez azokra az önálló vállalkozókra vonatkozik, akik 2012-ben 15%-át tették ki a munkaerőpiacnak. Tehát egy jelentős részről van szó és igen gyakran ők azért választják az önálló vállalkozói tevékenységet, mert hosszas munkanélküliségből kívánnak kitörni. Itt egy hasonló módosító érkezett. A második kompromisszum a CA módosítóhoz kapcsolódik. Olyan emberekről van itt szó, akiknek jelentős munkatapasztalatuk van, és támogatom azt a módosítót, amit Ria Omen Reuten asszony nyújtott be. És remélem, hogy a kompromisszummal ő is egyet tud érteni. Hogy összefoglaljam, szeretném elmondani, hogy a múlt heti árnyék előadói ülésen a legtöbb kompromisszumról sikerült megállapodni. A legtöbb kérdés azzal kapcsolatban merült fel, hogy az önálló vállalkozói tevékenységet harmonizálni kell, csak az a kérdés, hogy milyen szinten tudjuk ezt a kapcsolatot megteremteni. Szükség van arra, hogy ezek a vállalkozók ismerjék a jogaikat. És ezek a kompromisszumok egyértelműen lefektetik, hogy milyen hatáskörre rendelkeznek a tagállamok, hogy milyen területeken tudnak közreműködni a munkában. Remélem, hogy a kompromisszum mindenki megelégedésére szolgál. Az utolsó kompromisszum a szociális partnerekről szól, és remélem, hogy ezt is támogatni tudják, hiszen sokan nyújtottak be ezzel kapcsolatban módosító indítványt. Tegnap délelőtt láthattuk először az utolsó verziót az árnyékelőadói módosítókból. És korábban erről is beszéltünk. Az árnyékelőadók ezzel kapcsolatos módosítóit én elfogadtam, és remélem, hogy jövő héten tudunk ezzel erről szavazni, most pedig várom az önök javaslatait. Köszönöm. Ki szeretne hozzászólni? Phil Benyon? Meg is adom neki a szót. Köszönöm. Először is szeretném megköszönni az előadónak ezt a munkát, és elnézést szeretnék kérni, amiért a múlt héten nem voltam jelen az árnyék előadók ülésén. Három ülésre kellett mennem egyszerre, és egyikről a másikra futottam. Hozzászólnék most néhány kompromisszumhoz, de egyébként írásban is be fogom nyújtani az észrevételeimet majd a későbbiekben. Ahogy az előadóasszony is elmondta, jó néhány módosítót benyújtottam, és ezek részben be is kerültek. Először is nagyon fontosnak tartom, hogy a szociális biztonság bekerüljön a szövegbe. Ez ugyan tagállami hatáskör, de mégis szükség van uniós szintű koordinációra. Másodszor is azt gondolom, hogy nem szabad általánosságokat állítanunk a tagállamok igen különböző szociális biztonsági rendszeréről. A C és D kompromisszumok jelenlegi szövegét már el tudom fogadni. Ami a D kompromisszumot illeti, azzal nem értek egyet, hogy az utolsó szakaszban hogyan fogalmazták meg. A widely and glaringly moved azt szeret, Widely and gladly azt szeretném törölni, és azt gondolom, hogy a módosítóim eh, jól eh, mutatják, hogy hogyan érzünk mi a eh, kényszervállalkozással kapcsolatban. Egyetértek azokkal a módosításokkal, amiket az árnyék előadói ülés után vezettek be. Az N kompromisszumot jónak tartom, ebben szerepel az, hogy mindazok számára, akik nem önkéntesen választják ezt, szükség van a készségek átadására. Garantálni kell a hozzáférést, és nem, nem pusztán arról kell beszélni, hogy garantálunk valamit. És tiszteletben kell tartanunk a tagállamok hatáskörét. A G kompromisszumban azt hiszem, hogy jobb lenne megalapozott elbocsátásról beszélni a várandóság alatti szakaszban. Egyébként abban a helyzetben találnánk magunkat, hogy egy várandós munkavállalót még helytelen magatartás esetén sem lehet elbocsátani, és nem hiszem, hogy itt ez lenne a célunk. A többi hozzászólásomat írásban fogom elküldeni és ahogy hallhatták is, nagyon konkrét hozzászólásaim vannak, tehát azt hiszem, hogy értik, hogy mi az én gondolatmenetem. Köszönjük. Sogor úr. Köszönöm szépen, én is üdvözlöm kicsit a kolléganőnk saját kezdeményezési jelentését. És hiánypótló szerepe van, hiszen a szociális védelem az Európai Szociális Modell központi eleme, ennek pedig elengedhetetlen része a szociális biztonság megteremtése mindenki számára. Ne felejtsük el, hogy a, ez a terület tagállami hatáskör, önkéntes folyamat a nyitott koordinációs rendszer jegyében a közösen megállapított célkitűzések és mutatók gyakorlatba ültetése. Én a múlt héten ott voltam, nem bocsátkozom most részletekbe, örülök, hogy sikerült kompromisszumra jutnunk eh, az esetek nagy többségében, és még néhány elemrögzítésre már, de bízom, hogy ebben is megegyezünk december 5-éig. Köszönöm szépen! Merci. Köszönjük. Linkevics asszony szeretne válaszolni, különösen Benyon úrnak. Parancsoljon. Köszönöm, elnök asszony. Röviden köszönöm Benyön úrnak, illetve Sógor Csabának is a munkát, és remélem, hogy Benyön úr megjegyzései hozzásegítenek majd a munka lezárásához, és köszönöm szépen a hozzászólásokat. Köszönjük! Ennek alapján, tehát december 5-én fogunk erről szavazni, Addig még lehet egy kicsit csiszolni a szövegen, de remélem, hogy ez nem fogja a munkavállalók védelmét meggyengíteni. Egy kis késéssel kezdtük, de most előre szaladtunk a napirendben. Hát akkor most mi legyen? Egyet értenek-e a frakciók azzal, hogy most megtárgyaljuk az utolsó napi rendet, tehát a FEAD tárgyalásokról beszéljünk most. Alejandro Szerkesz nem ért egyet a szocialisták részéről, ha jól látom. Hát akkor ezt nem tudjuk most megvalósítani. Akkor megkérdezném, hogy az egyéb kérdéseket megbeszélhetjük-e most? Az Egyéb kérdések keretében csak szeretnék beszámolni arról, hogy hogyan alakultak a megbeszélések. Ahogy tegnap is elmondtam, itt arról van szó, hogy a koordinátorok összeültek Andor biztossal. Ennek a témája a szociális partnerek közötti megállapodás volt. Tegnap is elmondtam már, hogy október 9-én volt egy koordinátori ülés, és ennek keretében az összes koordinátor megállapodott abban, hogy eszmecserét folytasson Andor biztossal arról, hogy hogyan halad ennek a szociális partnerek közötti megállapodásnak a megvalósítása. Ezen kívül megegyeztek abban is, hogy egy sajtóközleményt fognak kiadni ezzel kapcsolatban. Ezt múlt hét végén köröztettük is, ezt a sajtóközleményt. Maga az ülés csütörtök délelőtt zajlott le, és egyesek hangot adtak annak, hogy nem szeretnék, hogy ezt a sajtóközleményt kiadják. Ma délelőtt az én nevem alatt fog megjelenni ez az anyag, ebben található az, amit megbeszéltünk ezen az ülésen. Így mindenki elolvashatja majd ezt a közleményt. És hogyha szeretnének ezzel kapcsolatban hozzászólni, akkor 5 percük van erre, ugyanis 9 óra 30 perckor fogjuk elkezdeni a szavazást addig pedig a tolmácsok tétlenek lesznek ugyan, de így tudjuk talán legjobban kihasználni a rendelkezésre álló időt. Kedves kollégák, kérem, hogy mindenki foglaljon helyet, azért, hogy elkezdhessük a szavazási tevékenységünket. Kérdezem, hogy mindenki elhozta-e a kártyáját a szavazáshoz, igen a válasz, akkor mindenek előtt a 15-ös ponttal kezdenénk a szavazást. Ez egy véleménytervezet. Az EU kohézus politikájára és a 2007-13 közötti programok végrehajtásáról szóló 2013-as évi stratégiai jelentésre vonatkozó 7. és 8. bizottsági jelentésről van szó. Egy olyan véleménytervezet ez, amelyet kollégánk Kósa Ádám fogalmazott meg. Az egyes paragrafus kapcsán az egyes számú módosítóról fogunk most szavazni. De Marian Harkin. Marian Harkin módosítójáról technikai korrekcióval pluszban még egyes módosító támogatja a jelentésevő mellette, ellene tartózkodások jóvá hagytuk. Ezek után Söter módosító, kettes módosító mellette ellene tartózkodás jóvá hagytuk. Következzék most a hármas módosító, mellette ellene tartózkodások jóváhagytuk. Ezek után következik most a négyes módosító, szóbeli módosítóval mellette, mindenki elfogadja a szóbeli módosítónak a beterjesztését, akkor tehát szavazunk mellette, ellene tartózkodások jóváhagytuk a szóbeli módosítóval hm. kiegészítve. Az A kompromisszum négy frakció részéről szóbeli módosítóval vannak-e ellenvetések a szóbeli módosítóra? Nincsenek, akkor tehát szavazunk az A kompromisszumról módosított formájával mellette ellene tartózkodások jóvá hagytuk. Jöjjön most a kilences módosító, mellette ellene tartózkodások jóvá hagytuk. 10 módosító mellette ellene tartózkodások jóvá hagytuk. B kompromisszum négy frakciótól mellette ellene tartózkodások jóváhagytuk. 13-as módosító mellette ellene tartózkodások jóváhagytuk. Most jön a D kompromisszum, mellette ellene tartózkodások jóváhagytuk. Jöjjön a C kompromisszum, mellette ellene tartózkodások jóváhagytuk. Jöjjön most a 18-as módosító, mellette ellene tartózkodások jóváhagytuk. 19-es mellette ellene tartózkodások jóváltók. 20-as mellette ellene tartózkodások jóváltók. Szavazunk a szövegről egészéről elektronikus úton módon. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 30 mellette, egy ellene, nem volt tartózkodás. Gratulálunk a jelentéstevőnknek. Következő, következik a 16. napirendi pont, 6-6-os munkaügyi ellenőrzések, az európai munkakörülmények javítására irányuló stratégia. Kolléganőnk Jutta Steinruck vélemény jelentéstervezetéről van szó. A négy frakció nyújtotta be az elsőt, elfogadtuk az egyes bekezdéssel kapcsolatosan van egy kompromisszum, CA kompromisszum, szavaz mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk az egyes bekezdés után 45-ös módosítója Konstantinos Pupákisza, itt külön szavazást kértek, a 45-ösről szavazunk, a reorganization or szó nélkül. Mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, most a reorganization or szóval mellett ellen tartózkodás elutasítva. 46-os módosító Karima Delli mellett ellentartózkodás elfogadva, D kompromisszum, négy frakció nyújtotta be mellett ellene tartózkodás. Elfogadtuk 51-es módosító Konstantinos Pupakis két részben. Első részre szavazunk az Rising Party Relations nélkül, mellette ellene tartózkodás elfogadva, a második rész kiszavaz mellette ellene tartózkodás elutasítva, Hármas bekezdés E kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. A E a kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadva. 55-ös Philip Boulon módosítója mellett ellen tartózkodás elfogadva. 56-os Pupákis eh, módosítója mellette ellene tartózkodás elfogadva. 57-es Karima Deli mellett ellentartózkodás elfogadva, 58-as Karima Deli mellett ellen elfogadtuk. 4-es bekezdés 59 Thomas mellett ellen elfogadtuk, 60-as Jutta Steinruck mell egy szóbeli módosítóval nincs ellenvetésük a szóbeli módosítás ellen, akkor mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 61-es jelentéstevői mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 62-es a jelentéstevői mellette ellen tartózkodás elfogadtuk. 63-as Szári Eszája törlésről van szó, tehát akik az F kompromisszuma szavaznak, nem szavazhatnak, mellette ellene tartózkodás elutasítva, kiszavaz az F kompromisszum mellett, mellett ta, ellen tartózkodás elfogadtuk. Most következik a hatos bekezdés. Itt a 70-es megint egy törlésről van szó mellette, ellene tartózkodás elutasítva, G kompromisszum, három frakció nyújtotta be mellette, ellene tartózkodás elfogadva. A hetes bekezdésnél a 80-as Ole Christensen mellett ellen tartózkodás. Ellenőrizzük le a 80-as módosítót. Megnyitom. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 16-an mellette, 18-an ellene, tehát ezt nem fogadtuk el. H kompromisszum, négy frakció nyújtotta be mellette ellene tartózkodás elfogadva, 9-es bekezdés, I kompromisszum mellett ellen tartózkodás. Ellenőrizzük le az I kompromisszumot. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 22-en mellette, 12-en ellene, tehát nagy többséggel elfogadtuk. A 9-es után következik a jelentéstevő mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, Pupák kiszúr 94 mellett ellentartózkodás elfogadva, J kompromisszum mellett ellentartózkodás elfogadva, 10-es bekezdés után a 99 mellett ellentartózkodás nem tudom, e, ezt le kell ellenőrizni, a 99-esről megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 16-an mellette, 19-en ellene, tehát nem fogadtuk el. Százas tevői mellett ellen tartózkodás elfogadva. 11-es bekezdés törlésről a 101, 102, 103-ról van szó, tehát ezeket erre szavazunk mellette ellene tartózkodás elutasítva. K. kompromisszum 3 frakció nyújtotta be mellette ellene tartózkodás elfogadva. A 106-os módosító következik, mellette ellene tartózkodás elfogadva, elkompromisszum, három frakció nyújtotta be mellette ellene tartózkodás elfogadva. Még mindig ebben a bekezdésben, 12-es bekezdés, a 109-es Thomas Hendel módosítója mellette ellene tartózkodás elutasítva. S a kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 113-as Ole Christensen mellett ellen tartózkodás elfogadva, 114 Karima Delli mellett ellen tartózkodás elfogadva, M kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadva, 13-as bekezdés után en kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadva következik a 14-es bekezdés, egy törlés, 118-as Bach módosító mellett ellentartózkodás elutasítva, 14-es bekezdés, ó kompromisszum mellett ellentartózkodás elfogadva, vagy ellenőrizzük le, akkor ellenőrizzük le, megnyitom a szavazást az ó kompromisszumról. A szocialistáktól egy valaki pluszban szavazott, most már rendben van, lezártam a szavazást. 22-en mellette, 13-an ellene. Látjuk, hogy elfogadtuk. Következik a 122-es Thomas Handel mellett ellen tartózkodás elutasítva. 124-es Juttas Andrük mellett ellen tartózkodás elfogadva. 15-ös bekezdés P kompromisszum 3 frakció nyújtotta be mellett ellen tartózkodás elfogadva, 16-os Q kompromisszum mellett tartózkodás elfogadva, 17-es bekezdés R kompromisszum mellett tartózkodás elfogadva, következik Ole Ludvigson 140-es mellett tartózkodás elfogadva, 141 Evelyn Regner mellett tartózkodás elfogadva, 142 George Bach mellett tartózkodás elfogadva, 17-es a bekezdés, ez egy új bekezdés, és kompromisszum mellett ellentartózkodás elfogadva, 18-as bekezdés T kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadva, 19-es bekezdés egy törlésről szóló módosító Szari eszeje nyújtotta be, ez a 150-es mellett ellen. És az U kompromisszum majd, tehát a törlésről kiszavaz mellette ellene tartózkodás elutasítva, most pedig az U kompromisszumot bocsátom szavazásra mellett ellentartózkodás elfogadva a 160-as kiesik, okafogyottá válik, és a V kompromisszumról szavazunk, mellett ellentartózkodás elfogadva. A 21-es bekezdésnél 166-os módosító mellett kiszavaz, ellene tartózkodás elutasítva, most a dupla V kompromisszum következik, mellett ellen tartózkodás elfogadva, 22-es bekezdésnél 171-es karimateri módosítót visszavonták, maradt tehát a 172-es, a Jászlopszieszka, a Skriszewska módosítók törlésről mellett ellen tartózkodás elutasítva, most következik az X, X kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadva. 23-as bekezdés, Y kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadva. 182-es módosító Philip Bullan mellett ellen tartózkodás elfogadva 24-es bekezdés Z kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadva a 24-es bekezdés után a, a kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadva Jutta 188-as módosítója következik mellett ellene tartózkodás elfogadva, 189-es Karima Deli mellett ellen tartózkodás. Ellenőrizzük le a 189-est. Mindenki szavazott, lezártam a szavazást. 21-en mellette, 15-en ellene, egy tartózkodással, tehát elfogadtuk. 25-ös három törlésről van szó, 190, 191, 192 testmódosítók, és hogyha ezt elfogadjuk, akkor a BB kompromisszumot nem, tehát kiszavazem mellett, ellen tartózkodás elutasítottuk, tehát a BB kompromisszumot szavazásra bocsátom, mellett ellentartózkodás elfogadva, 26-os bekezdés, három törlésről szóló módosító, a 196, 191, 198 mellette ellene tartózkodás elutasítva, tehát szavazásra bocsátom a CC kompromisszumot mellette ellene tartózkodás elfogadva. A 202-es módosító következik Karima Tellim, tehát 202-ről van szó mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 27-es, két törlésről szóló módosító, 203-as Szári Eszeje és 204-es Őri Csaba kiszavaz mellette, a törlés mellett, ellen, tartózkodás elutasítva, tehát akkor szavazásra bocsátom a DD kompromisszumot, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 27-es után következik a 209-es módosító Thomas Handel mellett ellen tartózkodás elutasítva, 28-as bekezdés négy módosított törlésről, a 210, 211, 212, 213, tehát a törlésről szavazásra bocsátom a módosítókat, mellett ellene tartózkodás elutasítva, szavazásra bocsátom az e kompromisszumot, mellett ellen tartózkodás elfogadva. 29-es bekezdés, 5 módosító törlésről, a 216, 17, 18, 19 és 220-as Szariel Szeja, Heinz Becker, George Bach, Őri Csaba, Danuta Jazloviecka, Joanna Katarzyna. Tehát olyan, mintha az fpp e- e től lennének. Tehát ki szavaz emellett? Ellen? Tartózkodás? Ellenőrizzük le. Tehát a 29-esről törlésről szól a szavazás. Lezártam a szavazást. 19. 19-en mellette, 17-en ellene. Tehát akkor ezt töröltük. Akkor most következnek Thomas Handel egyes módosítója tehát a 33-as után egy új lesz, mellett ellen tartózkodás elfogadva, a preambulum bekezdés a kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadva. Az A preambulum bekezdés után a hatos Philip Benyon mellett ellen tartózkodás elfogadva. Továbbra is a, a preambulum bekezdés után következik a hetes, szintén Philip Boulantól mellett ellen tartózkodás elfogadva. Ugyanez a helyzet a 8-assal kapcsolatosan Karima Deli módosítója mellett ellen tartózkodás elfogadva. Ellenőrizzük le. Nous votons l'amendement 8 de Karima tehát a nyolcasról szavazunk Karima Deli mellett ellen. Tehát megnyitottam a szavazást pontosabban. Alors, uh... Lezártam a szavazást. Huszonnyolcan mellette, hatan ellene. Hát nem volt szükséges ez az ellenőrzés. És következik a 9-es módosító Thomas Handel mellett ellen tartózkodás. Ezt ellenőrizzük le a 9-es módosítóról. Szavazunk. Tout le monde a pu voter, le vote est Mindenki szavazott? Lezártam a szavazást. 15-en mellette, 16-an ellene, tehát ezt nem fogadtuk el. De viszont itt pozitív volt az ellenőrzés. 10-es Philippe Boulan mellett ellen tartózkodás elutasítva, 11-es Thomas Hendel mellett ellen tartózkodás elutasítva, 12-es Philippe Boulan mellett ellentartózkodás elfogadva, 13-as Thomas Handel mellett ellentartózkodás elfogadva. A B preambulum bekezdéssel kapcsolatosan, ugye 14-es, egy nyelvi korrekció, ezt erre nem szavazunk, tehát a 15-ös mellett ellentartózkodás elfogadva, 16-os Jutta Steinrück mellett ellentartózkodás elfogadva, 17-es Evelyn Régne mellett ellentartózkodás elfogadva, 18-as Karima Deli mellett ellentartózkodás elfogadva. 19 mellett ellentartózkodás elfogadva, C preambulum bekezdés B kompromisszum mellett ellentartózkodás elfogadva, D preambulum bekezdés 22-es módosító Jaszlovsziszka Joanna Katarzyna mellett ellentartózkodás elfogadva. A D preambulum bekezdés után a 23-as Karima Delli mellett ellentartózkodás ellenőrizzük le a 23-as módosítót, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 19 mellette, 16 ellene, egy tartózkodással. Ezt a módosítót elfogadtuk. A D prambulum bekezdés után 24-es módosító Evelyn Regner mellett ellen. Tehát 24-es mellett ellen tartózkodás. Ezt ellenőrizzük le. 24-est. Én azt hiszem, hogy elfogadtuk, de mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 16 mellette, 16 ellen, 4 tartózkodással nem fogadtuk el. 25-ös jut a Steinrück mellett, ellen, tartózkodás, elutasítva. 26-os, nem, akkor az 25-öst leellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. 27-en mellette, 8-an ellene. Tehát 27-en mellette, 8-an ellene. Valami történt, mert itt most hm, teljesen nyilvánvaló, hogy elfogadtuk, ugye nem tudom, hogy mi történt az előbb. Az E preambulum bekezdés után 26-os módosító, Pupakis uré szóbeli módosítóval nincs ellenvetés a szóbeli módosító ellen, akkor mellette ellene tartózkodás, ellenőrizzük le a 26-os módosítót. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 16-an mellette, 20 ellene, tehát nem fogadtuk el 27-es, Emel Costello mellett, ellen tartózkodás elfogadva, 28 Karima Delli mellett ellen tartózkodás elfogadva, 29 a jelentéstevői mellett ellen tartózkodás elfogadva, 30-as Pupákis szóbeli módosítóval nincs ellenvetésük, akkor ö, mellette ellene tartózkodás elfogadva, 31-es Karima Delli mellett ellen tartózkodás elfogadva, 32-es mellett ellen tartózkodás elfogadva, 33-as szintén a jelentéstevői mellett ellen tartózkodás. Ellenőrizzük le a 33-as módosítót. Megnyitom a szavazást, mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 16-16 ellenében négy tartózkodással nem fogadtuk el. 34-es a jelentéstevői mellett ellen tartózkodás elfogad, tartózkodás elutasítva. 35-ös mellett ellen tartózkodás elutasítva. 36-os módosító, egy szóbeli módosítóval, ö, mellette ellene tartózkodás tartózkodás elutasi, ö, elfogadva, bocsánat, 37 mellett ellen tartózkodás ö, elfogadva, 38 mellett ellen tartózkodás elfogadva, 39 mellett ellen tartózkodás elfogadva, most pedig elektronikusan szavazunk a ö, teljes szövegről, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 22 ketten mellette, 13-an ellene, nem volt tartózkodás, gratulálunk a jelentéstevő asszonyunknak, aki nagyon örül. Következik a 17. Követ, következően a 17-es napirendi pont. Ez egy saját kezdeményezésű jelentés a FAM szakbizottság részéről, a női szakbizottság részéről, iratokkal nem rendelkező bevándorló nők az Európai Unióban, az Ample Szakbizottság véleményt fogalmazott meg e témában, mégpedig Martin Kesslernek a tollából egyes mellette ellene tartózkodások jóvágytuk. B kompromisszum mellette ellene tartózkodások jóvágytuk. Most pedig az hetes módosító mellette ellene tartózkodások, jóváhagytuk 8-as módosító mellette, ellene tartózkodások, jóváhagytuk. 11-es mellette, ellene tartózkodások, jóváhagytuk. Jöjjön most a C kompromisszum mellette, ellene tartózkodások, jóváhagyva. Ezek után a 16-os módosító mellette ellene tartózkodások elvetve 17-es mellette ellene tartózkodások jóvágyva 18-as mellette ellene tartózkodások jóvágyva D kompromisszum, négy frakciótól mellette ellene tartózkodások jóváhagyva. 22-es módosító mellette ellene tartózkodások jóvágyva. 23-as mellette ellene tartózkodások ellenőrizzük a 23-ast. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást. 20 mellette, 16 ellene, nem volt tartózkodás, tehát jóval hagytuk. 24-es módosító mellette ellene tartózkodások jóvágyva. E kompromisszum három a mellette. Elizabeth Schröter kíván hozzászólni az E kompromisszummal kapcsolatosan? Igen. Ja, ja. A zöldek ellenzik a szóbeli módosítót. Est-ce que vous avez euh, il faut trois personnes pour s'opposer à l'amendement oral. Három személyre van szükség ahhoz, hogy a szóbeli módosító így átmenjen. Nyilván valóan itt hallunk itt közben szólásokat, ami persze nem megengedélyezett, Szóval a szóbeli módosító nem került elfogadásra, az elkompromisszumról szavazunk, a módosító, már a szóbeli módosító nélkül pedig harmadik frakció termesztő. Tehát ki támogatja az elkompromisszumot? Ellenszavazatok, tartózkodások, az elkompromisszum jóváhagyásra került. 28-as módosító szerződtől mellette ellene tartózkodások jóváhagyva. 29-es mellette ellene tartózkodások ellenőrizzük inkább a 29-es módosítót, amelyről megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 15 mellette, 17 ellene, 4 tartózkodással. A 29-est elvetettük. Jöjjön az e kompromisszum mondja az elnök, ellente ellene tartózkodások jóváhagyva 31-es módosító mellette, ellene tartózkodások jóváhagyva 32-es mellette, ellene tartózkodások ellenőrizzük inkább a 32-est. Mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. 16 mellette, 17 ellenne, 4 tartózkodással, tehát nem hagytuk jóvá. Elvetettük azt. 33-as mellette, ellene, tartózkodások jóváhagyva. 34-es mellette, ellene, tartózkodások hagytuk, szavazunk elektronikusan, megnyitom a szavazást az egész szövegről. Mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. 30 támogató, 5 ellenszavazat, 2 tartózkodás. Gratulálunk a jelentéstevőnknek. Nous en venons au point. Következik a 19. pont. Egy jelentéstervezet amit én készítettem, a 2010 per 18 tanácsi irányelv módosítása Majott jogállásának változása miatt. Mivel én vagyok az előadó, két módosított visszavontam, a másodikat és az ötödiket. A címmel kapcsolatos módosító tehát az ünnepélyes forma, a második és a harmadik cikk. Itt négy módosítót nyújtottam be, az 1, 6, 8 és 9-es számú módosítókat. Ezek azonosak, és ugyanaz a céljuk. Tehát azt javaslom, hogy ezekről szavazzunk együtt. Nem működik attól? Nem működik a tolmácsolás? Már működik? Rendben van a tolmácsolás? Úgy tűnik, hogy minden rendben van, akkor folytathatjuk. Tehát az 1-es, 6-os, 8-as és 9-es módosított együtt szavazzuk meg, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Az első cikkel kapcsolatban 13-as Rötterféle módosító, ez egy törlést célzó módosító, az előadó ellenzi, ki támogatja, ki van ellene, tartózkodás, elutasítva. Hetes módosító, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. A második módosítót visszavonták, tehát a tizedik következik Patrice Tirolian. Ki van mellette ellene tartózkodás elfogadva? Ötödik előadói módosító, tehát hár, hármas módosító mellette ellene elfogadva. Első preambulum bekezdés. 11-es módosító, ez kiesik. Tehát a negyedik előadói módosítóról szavazunk, ki van mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Második preambulum bekezdés 12-es Schröter-féle módosító, az előadó ellenzi, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Ötös módosító, ezt visszavontam, most pedig következhet a jelentéstevezetről való szavazás, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 30-an mellette, 4-en ellene, nincs tartózkodás. Akkor a jogszabályjavaslatról szavazunk most, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 31 mellette, 4 ellene, nincs tartózkodás. Köszönöm szépen! Euh, huszadik napirendi 20. pont következik. Az IMKO bizottság számára készítettük ezt a véleményt. Az ő jelentésük témája, ez egy saját kezdeményezésű jelentés, az integrált csomagkézbesítési piac az e-kereskedelem unión belüli bővítése érdekében. Szavazunk a véleménytervezetre, Jutta Stenyrük készítette ezt. Az első bekezdés A kompromisszum három frakció nyújtotta be, ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Ezután még mindig az első bekezdés, negyedik előadói módosító és mások részéről, tehát mellette ellene elfogadva. Második bekezdés, B kompromisszum négy frakció nyújtotta be, mellette ellene tartózkodás elfogadva. Harmadik bekezdés C kompromisszum négy frakció által, mellette ellene tartózkodás elfogadva. Negyedik bekezdés törlésre vonatkozó módosító, tízes módosító Szari Eszája részéről. Mellette e, ki, ki támogatja ezt, e, tehát a negyedik bekezdés törléséről beszélünk. Ki van ellene, tartózkodás elutasítva. Negyedik bekezdés D kompromisszum, ki van mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Ötödik bekezdés, E kompromisszum, ki van mellette, négy frakció nyújtotta be, tehát ellene tartózkodás elfogadva. Hatodik bekezdés, F kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Ötödik bekezdés után 18-as módosító az előadó és Bernadett Vernyó részéről. Itt részenkénti szavazást kértek, tehát az első részről szavazunk először. A call on the member state-től tehát már nem számít. Tehát az első részről szavazunk. Ki van mellette? Ellene? Tartózkodás? Azt hiszem elutasítottuk, de ellenőrizzük elektronikusan. Megnyitom a szavazást, 18. módosító első része. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 17-en mellette, 18-an ellene, tehát ezt elutasítottuk. Most szavazzunk a második részről. Azt hiszem, hogy erről még szavazhatunk. Tehát most a második részről fogunk szavazni de ebben van egy szóbeli módosító. Ellenzie valaki a szóbeli módosítót? Úgy látom, hogy nem, tehát a második módosított részről szavazunk. Ki van mellette? Ellene? Tartózkodás? Ezt is elutasítottuk. 23-as Martin Kassler féle módosító, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 24-es Jutta Steinlück és mások módosítója mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 25-ös ugyanezektől, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Most szavazunk a teljes véleményről, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 31 mellette, 4 ellene, nincs tartózkodás. Gratulálok az előadónak! Most pedig következhet az utolsó szavazás azokról a módosítókról, amiket szeretnénk benyújtani a Juri szakbizottságnak. Ez egy saját kezdeményezésű vélemény az ő részükről. Egyrésztről az általános FELD programot szeretnék ők megvizsgálni, illetve a bizottság második és harmadik, október másodikán és harmadikán történt ülése. Tehát az SND módosítója ki van mellette ellene tartózkodás. Ezt ellenőrizzük, tehát az első módosítóról szavazunk elektronikusan. Mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. 27 mellette, 8 ellene, elfogadtuk. Még mindig az ötödik bekezdésről szavazunk, második módosító, szóbeli módosítóval. Ellenzie valaki a szóbeli módosítót, akkor a másodikról szavazunk, mellette ellene tartózkodás elfogadva. Kilencedik bekezdés, harmadik módosító, mellette ellene tartózkodás elfogadva. Tizedik bekezdés, negyedik módosító, ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Tizedik bekezdés után, ötödik módosító, az ECR részéről mellette ellene tartózkodás elutasítva. 11. bekezdés 6. módosító szocialisták részéről mellette ellene tartózkodás elutasítva. 11. bekezdés után 7. módosító a zöldektől, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Ellenőrizzük elektronikusan, megnyitom a szavazást. Hetedik módosító a zöldek részéről. Lezárom a szavazást. 16-an mellette, 18-an ellene szavaztak. Tehát ezt elutasítottuk. 12. bekezdés, 8. módosító, az szocialisták részéről mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ugyanez a bekezdés, a alpont, 9. módosító szocialisták részéről ki van mellette ellene tartózkodás elutasítva. második alpont, 10. módosító, ki van mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Negyedik alpont ugyanebben a bekezdésben, 11. módosító ki van mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 12. bekezdés, a negyedik pont után, 12. Eh, módosító az ECR-től, külön eh, szavazunk részenként, az első részről szavazunk, a particularly ig, tehát ki támogatja ezt az első részt, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük elektronikusan. Tehát az első részről szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. Az első részt elfogadtuk, 20 e, mellette, 15-en ellene szavaztak. Második rész ellene, mellette ellene, tartózkodás elutasítva. 12. per 5-ös, ki van mellette, ellene, e, tartózkodás elfogadva. 12. bekezdés után 14-es módosító mellette, ellene, tartózkodás. Megnézzük elektronikusan. Megnyitom a szavazást a 14. módosítóról. Lezárom a szavazást. Heten mellette, 28-an ellene egyetemen elutasítottuk. 15. módosító szocialisták részéről szóbeli módosítóval, tehát eh, szóbeli módosító nélkül valaki ellenzi a szóbeli módosítót, tehát eh, szavazunk a 15. Eh, módosítóról szóbeli nélkül. Ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 16. módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 17-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 18. mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 19 ECR részéről a 17. bekezdés után ki van mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Befejeztük ezeket a módosítókat a Júri szakbizottságnak, tehát ezt fogjuk benyújtani. Köszönöm szépen, le, lezárhatjuk most a szavazásokat, és most Visszatérünk a 11. napi rendi pontra. Ebben a pontban meg fogjuk vizsgálni azt a saját kezdeményezésű véleményt, ami arról szól, hogyan tud az az Európai Unió hozzájárulni ahhoz, hogy előnyösebb környezetet alakítsanak ki a vállalkozások, az üzleti tevékenységek és az induló vállalkozások számára új munkahelyek teremtése érdekében. NTM McIntyre készítette ezt a jelentést. 277 módosítót nyújtottak be, az előadó él szó. Thank you very nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Ez egy saját kezdeményezési jelentés, ahogy ezt mindenki tudja, azzal kapcsolatosan, hogy az Európai Unió, Unió, hogyan tud előnyösebb környezetet alakítani ki a vállalkozások számára, hogy új munkahelyeket teremtsenek. Szeretnék köszönetet mondani a tagoknak, több mint 276 módosítót kaptam. Nagyon nagy tehát az érdeklődés a téma iránt. Lényegében az egész jelentésben mindössze egy bekezdés van olyan, amelyel kapcsolatosan nem kaptam módosítót valószínűleg más nem is érdekel a Create program, jó magamat kivéve. Vannak olyan bekezdések, amelyekkel kapcsolatban kilenc módosítót is kaptam. Tehát látjuk, hogy nagyon nagy lehetőségek vannak a kompromisszumok kialakítására, ugye 276 módosítóról van szó. Hát azt hiszem, hogy észszerű módon meg tudunk majd egyezni a kompromisszumokkal kapcsolatosan. Nagyon nagy öröm volt számomra, hogy milyen jó együttműködést értünk el mindidáig. Számos olyan módosítót kaptam, amelyeket nagy örömmel támogatok. Vannak nagyon érdekes dolgok, például a KKV-kkal kapcsolatos tesztelések, vagy a kicsikkel foglalkozunk előbb téma. Mind ezek nagyon fontos aspektusok, már e témával kapcsolatban kaptunk véleményeket, és ezekre alapozni is tudtam. Mindenképpen ki kell alakítani olyan kompromisszumokat, amelyeket mindenki tud majd támogatni. Azt hiszem, hogy Különösen olyan kompromisszumokra van szükség, amelyek a finanszírozáshoz való hozzáféréssel foglalkoznak, aztán a vállalkozás, a képzés, az EU finanszírozás, az egészségügy, biztonság témája. A többi kompromisszum és a preambulum bekezdések, a be kezdéseket vette alapul a kettes bekezdéssel kapcsolatosan is voltak már vélemények. Minden árnyékjelentéstevővel együttműködök, már találkoztam az árnyékjelentéstevőkkel, és a jövő héten, vagy pedig majd Strasbourgban ismét találkozunk. Nagyon várom mindenkinek a megjegyzéseit az idáig benyújtott módosítókkal kapcsolatosan. Köszönöm. Köszönöm, hogy az elnök asszony. Először Alejandro Szerkász, aztán Filip Benyon következik. Köszönöm, elnök asszony. Folytatni fogjuk azt a vitát, amit tegnap már a Refit kapcsán elkezdtünk. Ez egy olyan téma, ami minden figyelmünket megérdemli, hiszen nagyon fontos, hogy előnyös környezetet teremtsünk a vállalkozások számára, így tudunk a legbiztosabban foglalkoztatást, foglalkoztatási lehetőségeket teremteni. De mint ahogy minden, mindennel van az életben, alaposan meg kell néznünk ezt a helyzetet, és két lábbal kell állnunk a földön. És meg kell próbálnunk egyensúlyt teremteni a szükséges rugalmasság, illetve a biztonság elvei között, hiszen vannak elveink, és vannak olyan alapok, mint például az Európai Bíróság joggyakorlata. Ha a frakcióm módosítóit alaposan elolvassák, akkor láthatják, hogy próbáltunk nem megfeledkezni az érem egyik oldaláról sem. A egyes módosítóink a munkáról szóló irányelvre utalnak, mások pedig az ideiglenes munkaközvetítő ügynökségekre. Próbáljuk folytatni azt a folyamatot, amit a parlamentben már elkezdtünk, és ahogy 2012. május 15-én elfogadtunk egy ezzel kapcsolatos anyagot, próbáljuk most is ezt folytatni, és próbálunk megegyezésre jutni. Szeretnénk csökkenteni az adminisztratív terheket, de ez nem mehet el odáig, hogy az veszélyeztesse az ILO normáit a tisztességes munkahelyekkel kapcsolatban. Tehát igen, erőfeszítéseket kell tennünk, de az ILO normáit nem sérthetjük meg. Az én frakcióm szerint ellentmondás feszül az üzlet és a pénz érdekei, illetve a munkavállalók egészségek között. És ebben az esetben, ahogy McIntyre asszony is mondta, nem számít a pénz, ugyanis nem jöhet sohasem az üzlet az egészség és az alapvető jogok előtt. Az első módosító, amit Gutiérrez Prieto úrral közösen jegyzünk, éppen arról szól, hogy a frakciónk vörös vonalát jelezze. Ezért ezt mi nagyon fontosnak tartjuk. Ami pedig a munkaidőt illeti, nem mondhatjuk egyszerűen azt, hogy ez nem elég rugalmas, emlékeztetni kell arra, hogy várunk a bizottságtól egy irányelvet, ami már 2003 óta nem született meg. Így lehetne megoldani azokat a problémákat, amelyeket az Európai Bíróság szerint nekünk kell megoldanunk. Jelenleg az a legnagyobb problémánk, hogy az irányelv, illetve az Európai Bíróság ítélete között nincsen összhang. Olyan irányelvek, mint például az ideglenes munkaközvetítő ügynökségek meg kell, hogy maradjanak, ugyanis nagyon sokat dolgoztunk azon, hogy egymással összhangban lévő irányelveket tudjunk alkotni. McIntyre asszonynak is azt szeretném mondani, hogy a frakcióm ragaszkodik ahhoz, hogy ne hátráljunk meg a munkavállalók jogaival kapcsolatban, az egészség és a biztonság nagyon fontos. Nagyon szépen köszönöm, mielőtt megadnánk a szót Filip Benyennek, hogy hívjam fel a politikai funkcionárusoknak a figyelmét arra, hogy a szavazási szehaszunk rövidebb volt, mint ahogy azt terveztük, gyorsabban, kényedében mentek a szavazások, úgyhogy előre futottunk az időben, és látom, hogy számos olyan képviselő van a teremben, akik, illetve nincsenek ott a teremben, akik érintettek a következő pontok által, úgyhogy kérhetem-e önöket arra, hogy szóljanak a képviselőiknek, hogy csatlakozzanak hozzánk az ülésünkhöz, mert hogy az ő témáik jönnek majd előbb-utóbb. Filip Benyen a szó. <coughs> Uh, yes, uh, um... Köszönöm. Philip de Bakke, nevében szólok most hozzá, aki most nem tud jelen lenni. Köszönöm az előadónak mindazt a munkát, amit elvégzett ezzel kapcsolatban. Filip egyetért azzal az állítással, hogy a KKV-k a, a gazdaság gerincét adják, és olyan keretre van szükség, amelyben egy vállalkozó könnyen elindíthat és felvirágoztathat egy céget. Philip úgy gondolja, hogy eleget beszéltünk már a KKV-król, és itt az ideje, hogy tettekre váltsuk a szavakat, és segítsük az európai vállalkozókat. A KKV-k irányába irányuló politika az egyik prioritásunk. Először is arra lenne szükség, hogy a finanszírozáshoz fenntartható módon férjenek hozzá. Nem csak apró intézkedésekre van szükség, hanem átfogó reformra. Másodszor az oktatási rendszert is meg kellene változtatni úgy, hogy üzleti készségeket is oktassanak, illetve hogy a vállalkozás is bekerüljön a tananyagokba. Harmadszor csökkenteni kellene a KKV-kra nehezedő adminisztratív terheket, és ezzel párhuzamosan gondoskodni kell arról, hogy az uniós, nemzeti és regionális szintű szabályozás sem ró további terhet a KKV-kra harmadszor egy igen rugalmas munkaerőpiacra lenne szükség egy biz, szociális biztonsági hálóval párhuzamosan. A munka és a magánélet egyensúlya hozzájárul a jól képzett munkaerő megtartásához, hiszen enélkül a vállalkozások nem tudnak fejlődni. Filip nagyon várja, hogy a következő hetekben beszéljünk a módosítókról. Köszönöm. Sergio Gutierrez. Sergio Gutierrez politó. Prieto, és utána van egy további hozzászólási igény McIntyre asszonynak a jelentésével kapcsolatosan? Úgy látom, hogy nincs. Sergio. Köszönöm, elnök asszony. Nagy érdeklődéssel olvastuk azt a 276 módosítót, ami ehhez a jelentéstervezethez érkezett, és azt kell mondjam, hogy vannak bizonyos közös nevezőink. Az előadó erőfeszítései révén azt hiszem sikerül majd megállapodni. És fontos, hogy azokra a problémákra koncentráljunk, amelyek valóban zavarják a vállalkozásokat, tehát a finanszírozáshoz, hitelekhez való hozzáférés, amelynek fenntarthatónak kell lennie, rövid, illetve középtávon is. Ezen kívül egyszerűsíteni kell az európai jogszabályokat, és ez erősítheti az egységes piacot. De mindenek előtt azt tartjuk fontosnak, hogy megállapodjunk, hiszen az előadóval egyetértünk mi is abban, hogy a vállalkozások igen fontosak a munkahelyteremtés szempontjából. Egyetértek a szocialista frakcióval mindabban, amit a munkaidőről mondtak. Úgy gondoljuk, hogy az ezzel kapcsolatos irányelveknek semmi közük ezekhez a kérdésekhez. Itt teljesen más kérdések is felmerülnek. A zöldekkel és másokkal közösen törlésre irányuló módosítókat nyújtottunk be, pontosan azért, mert szeretnénk egyszerűsíteni a bürokratikus terheket, és a jogvesztéssel kapcsolatban hatalmas különbségek vannak, és ezért úgy gondoljuk, nagyon óvatosan kell eljárnunk. És előkerül még a szövegben az is, hogy mindenfajta javításra irányuló intézkedés, ami segítené a kis- és középvállalkozásokat, azoknak párhuzamosan mindig biztosítaniuk kell a munkavállalók jogait is. Nagyon sok módosító van, amivel egyetértünk, például a vállalkozói kultúra, a tanulás és képzés. Mindezeken a területeken úgy gondoljuk, hogy egyet tudunk érteni, de mégis úgy gondoljuk, fontos, hogy az előadó asszony a kompromisszumok szövegezésekor, amire mindenképpen szükség lesz, hiszen olyan sok a módosító. Tehát az kell, hogy az előadó asszony visszavonjon néhány olyan kérdést, ami vitát gerjeszt ebben a szakbizottságban. A magunk részéről együttműködést szeretnénk neki ajánlani, és szeretnénk a megegyezésre eljutni, hiszen egy jó jelentést szeretnénk mi is létrehozni, de most még van néhány hiba ebben az anyagban, főleg azért, mert olyan kérdések is szerepelnek benne, amik nem ide tartoznak. Köszönöm. Köszönjük. Megkérdezném a bizottságot, hogy szeretne -e hozzászólni. Peduci úr. Euh, Köszönöm szépen, elnök asszony, nagyon rövid leszek. Természetesen egy kulcsfázishoz jutottunk el, mert hogy a növekedésnek az első jelei megjelentek, de ezzel együtt kettő dolog nagyon foglalkoztat minket, nevezetesen a befektetéseknek a kérdései, mert hogy a befektetések, a beruházások nem indultak el. A másik kérdés pedig a foglalkoztatásnak a kérdésköre, mert hogy úgy tűnik, hogy a növekedés elindult, miközben a foglalkoztatás nem növekszik, és valóban ennek keretében merül fel igazándiból a keret megállapodások, illetve a keret bizottságoknak a tevékenysége, az európai vállalkozások témájában a februári Európai Tanácsi Ülésen majd a versenyképességgel és az iparpolitikával fog majd az Európai, Bizot, Európai Tanács foglalkozhatni, úgyhogy nagyon fontos keretről van szó a vállalkozások szempontjából és a foglalkoztatás újraindulásához. Jelentéstevő asszony, jönni a szó. Szeretnék köszönetet mondani mindenkinek a pozitív hozzájárulásokért természetesen minden témával foglalkozni fogok, így az egészségügy és biztonság kérdésével is a 25-ös bekezdéssel kapcsolatosan nincs sok benyújtott módosító, de természetesen az egészségügy és biztonság stratégiával foglalkozzunk, már csak azért is, hogy a prevenció jobb szintjét tudjunk biztosítani. Éppen ezért úgy gondolom, hogy dolgozhatunk ezen a területen a kompromisszumokon, hogyha a, bent akarom tartani az én bekezdésemet, akkor bizonyos módosítókat törölni kell, amelyeket nem támogathatok de összességében nagyon pozitív a helyzet, és várom, hogy az árnyékjelentéstevőkkel együttműködhessek, együtt dolgozhassak. Köszönöm szépen! Tehát akkor a módosítókat, kompromisszumos módosítókat 17-én fogjuk megvitatni, és aztán következik majd a szavazás. Most pedig a 22-es napi rendi pontra térünk át. és megvizsgáljuk az állami foglalkoztatási szolgálatok közötti fokozott együttműködés témájában ezt a, az indítványt 50 módosítónak a megvizsgálásáról, megvitatásáról van szó. Frederik Dalden véleménytervezetéhez, tehát 50 módosítót nyújtottak be. Megadom a szót a jelentéstevőnek. Köszönöm, elnök asszony. Először is egy pozitív véleményt szeretnék kinyilvánítani annak érdekében, hogy ez a hálózat nagyon fontos, komparatív, összehasonlító munkát végez már évek óta. Ahogy említette, a jelentéstervezetemhez 50 módosítót nyújtottak be, beleértve a saját módosítóimat, és a módosítókkal kapcsolatosan általánosságban pozitív a véleményem. Talán strukturálhatnám néhány témára ezeket a módosítókat, csoportosítani lehet őket, a módosítókat ugye elemeztem, a hálózat tagjai vonatkoztatva is bizonyos tagállamokban a jogalkotási hatáskör nemzeti szintű és a különböző hatáskörök szintjeit mindenképpen E, e, össze kell egyeztetni, hatékony, nem túl széleskörű hálózatokra, szolgálatokra van szükség. Tehát ez egy első téma. Ezzel kapcsolatosan már volt alkalmam Becker úrral tárgyalni. Mm, különböző javaslatok születtek, póttagokra vonatkozólag is és az ifjúsági kezdeményezés, a Youth initiative kapcsolatosan is voltak javaslatok. A második témakör a többi szereplőt illeti, tehát nem az állami foglalkoztatási szolgálatok képviselőit, hanem más, például munkafelügyelet tagjait, és így tovább, hogyan lehet őket integrálni felhasználva a gyakorlatukat, ismereteiket, esetleg megfigyelői státuszt lehet számukra nyújtani, aztán hogyan lehet az együttműködést biztosítani. A bizottságnak nem volt véleménye, létrehoztak egy listát a magán szereplőkről, és fontos figyelembe venni ezen magánszereplők szerepét is. A harmadik témakör, tehát a szolgálatok tagjait és az együttműködést illetően, tehát itt a delegált aktusokról van szó. Persze itt vannak véleménykülönbségek a benyújtott módosítókban, bizonyos módosítók szeretnék törölni a delegált aktusokkal és a módszerrel kapcsolatos aspektusokat. Itt meg kellene nézni, hogy a bizottságunk szintjén milyen véleményt fejtünk ki az Európai Parlament számára is fontos ez hogyha töröljük a delegált aktusok kifejezést, akkor a szövegben meg kell gondolni, hogy erre készek vagyunk-e, vagy egyáltalán a trilógus során esetleg ez egy vita tárgy lesz. Tehát vannak olyanok, akik emellett vannak, vagy ellenzik. Én a kompromisszumos módosítókat kialakítom majd, és december 5-én fogjuk megvitatni azokat, aztán a szavazás pedig 9-én lesz, és természetesen az árnyékjelentéstevők rendelkezésre állok. Holnap után lesz egy találkozónk. Köszönöm. Becker úr aztán Benyon úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Engedje meg, hogy elmondjam, hogy az én véleményem teljes mértékben pozitív ugyanis ez egy olyan munka volt, amelyet nagyon profi módon végzett a jelentéstevő, nagyon bonyolult, komplex a téma, különböző struktúrák, különbözőek a tagállamokban, itt azonban általános célkitűzéseket kell mindenképpen kidomborítani Európában. Nagyon pozitív tehát a vélemény. Még a részletkéréseket nem határoztuk meg a bizottságon belül, még a konklúziót nem vontuk le. Azt hiszem, hogy nagyon pozitív a hozzáállás, és én ezzel teljes mértékben egyetértek a frakciómban is, az EPP-ben, ami egy hálózat létrehozását illeti. Természetesen számos szereplő létezik, akik érintve vannak, például a magánszereplők, a regionális struktúrák, nem csak a nemzeti struktúrák léteznek. Természetesen hozzájárultunk ehhez a munkához. Már évek óta létezik hálózat, és léteznek hálózatok, amelyek informális módon működnek, és ugyanezzel a témával foglalkoznak. A struktúrák jól együttműködnek, és a kifejezések, amelyeket a jelentéstevő használ, nagyon pozitívak. Úgy kell eljárnunk, hogy a különböző strukturális bázisok, alapok lehetővé tegyék azt, hogy több legyen a munkahely Európában, hatékonyabban járhassunk el. Számos tagállamban még ez a rendszer nem létezik, éppen ezért üdvözlöm ezt a kezdeményezést. Köszönöm szépen Phil Benyon, aztán Jean Lambert. Köszönöm szépen, elnök asszony. Azt hiszem, hogy a bizottság egy hatalmas javaslatot tett ezen a területen, nevezetesen ugye itt olyan már létező struktúrák megerősítéséről van szó, amelyek fontosak. Fontos az, hogy a, mm, rámutatni arra, hogy a, egyre kevesebb fiatal vesz részt a munkaerőpiacon, és és fontos azokkal is foglalkozni, akik semmiben nem vesznek részt, tehát nem dolgoznak, sem oktatásban, képzésben nem vesznek részt. A szakmai képzés és a jobb oktatás fontos lenne. Én nekem egy módosítom van a magán foglalkoztatási szolgálatokkal való együttműködésről szól. Az én javaslatom, hogy hogyan lehet hatékonyabbá tenni a munkát a különböző tagállamokban, aztán rá kell mutatni, hogy hol vannak hiányosságok, például a szakmai képzés területén természetesen én is várom, a, hogy együttműködjünk a kompromisszumok szintjén. Jean Lambert, aztán Thomas Mann. Uh, thank you, President. Köszönöm, elnök asszony. És szeretnék uh, én is uh, köszönetet mondani Darden úrnak azért, amit elvégzett. Nagyon kevés módosítót nyújtottunk be, ugyanis vannak még kérdések azzal kapcsolatban, hogy milyen szervezetekkel kell ennek a hálózatnak összekapcsolódni, és nem tudjuk, hogy hogyan tudják maguk a munkanélküliek képviseltetni magukat. Tehát néhány javaslat, ami a regionális és helyi hatóságokra utal, ott még mindenképpen további megbeszélésekre van szükség. Ugyanis egyes tagállamokban sokkal decentralizáltabb rendszer működik, mint máshol. És ezért a hálózatnak is ezt kell tükröznie. Másrésztről fontosnak tartom azt is, hogy megvizsgáljuk azokat a szervezeteket is, amelyek körülveszik ezt a hálózatot, és amelyekhez a hálózat hozzákapcsolódhat. Már csak azért is meg kell ezt vizsgálni, hogy ne végezzünk el olyan munkát, amit más már megtett korábban és a jogszabályt is ennek megfelelően kell megfogalmazni. Ezzel kapcsolatban azt a megközelítést próbáljuk alkalmazni, hogy ne írjunk bele semmi olyasmit ebbe a szabályba, ami a következő hét évben nem lesz szükséges. Tehát az ifjúsági munkanélküliséggel kapcsolatban szem előtt kell tartanunk, hogy több tagállamban ez nem kulcsfontosságú kérdés. Vannak más csoportok, amelyek jelentős számban képviseltetik magukat a munkanélküliek táborában. Itt vannak például az idősek. Ezért azt gondolom, hogy meg kell győződnünk arról, hogy egy megfelelően működő rendszert hozzunk létre, ami képes a különbségekhez is alkalmazkodni. Minden esetre várjuk a kompromisszumokkal kapcsolatos munkát az előadóval közösen. Köszönöm. Thomas Mann következik. Köszönöm, elnök asszony. Igen, én is egyetértek a kollégáim hozzászólásaival. Frederik kétségkívül kiváló munkát végzett, és én is azt gondolom, hogy alapvető fontosságú, hogy elfogadjuk a néppárt javaslatát. Szerintem általánosságban a néppárt is el tudja fogadni ezt a jelentést, hiszen nekünk Ausztriában is jelentős tapasztalatunk van, különösen az állami szektorral. De figyelembe kell venni a magánszektor és az állami szektor közötti különbségeket. Vannak a magán ágazatokban bizonyos sajátosságok. És voltak már sikeres tapasztalataink hasonló intézkedésekkel, meg kell értenünk, hogy a két ágazat közötti együttműködés mennyire fontos. Ezen kívül gondoskodnunk kell arról is, hogy ne csak a fiatalokra koncentráljunk. Természetesen ők jelentik a prioritást, és a 6 milliárd eurós ifjúsági kezdeményezés egy nagyon fontos üzenet, de ami a munkanélküliséget illeti, vannak még más célcsoportok is. Ezeket azonosítani kell, el kell ismerni, hogy ezek is léteznek. Vannak olyan csoportok, amelyeket még nem veszünk kellőképpen figyelembe az összes tagállamban. elhangzott itt az, hogy a 62 éven aluliakról beszélünk, de miért nem határozunk meg itt inkább prioritásokat? Tehát először a fiatalok, aztán a nők, aztán azok, akiknek kevés munkájuk van, és aztán más célcsoportokat is lehetne találni. Itt most a 62-es módosítóra gondolok, erről szeretnék több információt kapni. De ezt eltekintve teljesen készen állunk a módosítókkal kapcsolatos munkára. Van-e más kolléga, aki szeretne még hozzászólni? Nem, úgy látom, hogy nem. A bizottságot kérdezem, hogy van-e hozzáfűzni valójuk. Nincsen. Akkor ismét az előadója szó. Merci, Madame la Présidente. Merci. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönetet mondanék valamennyi hozzászólónak, a kedvező megnyilvánulásokért a jelentéstervezettel kapcsolatosan. Úgy gondolom valóban, hogy lesz lehetőség arra, és a hozzászólások erről győztek meg, hogy tovább bővítsük, gazdagítsuk a bizottsági javaslatot, és ezáltal gazdagabb legyen a jelentés tervezet is. Ha megengedik, most egy másodpercre visszatérnék azon témákra, amelyek a hálózattal kapcsolatosak. Világos az, hogy a munkanélküliségi harc, munkanélküliség elleni harc, a fiatalok munkanélküliséget visszavetendő felépésünk nem szabad, hogy alá becsülje az egyéb célcsoportokat, az egyéb csoportokat, amelyek szintén érintettek a munkanélküliség által, és az, ami igaz ma, az adott esetben egyik országban valós tényeken alapul, másik országban pont ellenkező tények mutatkoznak, de az időben, az idő múlásával ezek a dolgok megfordulhatnak. Éppen ezért a prioritásokat kell úgy megfogalmaznunk ma, hogy azok általános érvényűek legyenek az ifjúsági munkanélküliség elleni megnyilvánulások formájában, de ugyanakkor figyelembe veszük azt, hogy egyéb logikák is léteznek, és a közpolitikák tekintetében valóban egy sorrendet kell felállítanunk, egy prioritási sorrendet, és ez beépült a jelentés tervezetbe. Köszönöm szépen, tehát a következő órákban és napokban előkészítjük, elkészítjük a kompromisszumokat tehát. Euh, Nem gondolt arra, hogy Thomas Mann úrnak a fellépésére is reagáljon konkrétan? A 62-essel kapcsolatosan. Igen, igen, a 62-es módosítással kapcsolatosan ugye mit is tudok elmondani azt, hogy ez a módosító tulajdonképpen egy, egy reagálás. Az, a régiók bizottságával egyeztettem el témában, és alkalmam volt részt venni meghívás alapján egy eszmecserére. Nem szabad, hogy versengjünk, nem szabad, hogy a különböző állami foglalkoztatási szolgáltatók egymással versengjenek és különböző teljesítési mutatmány, mutatók alapján versengjenek. Éppen ezért fogalmaztam meg a módosítómat. D'accord. Világos. Akkor tehát ezt a pontot áttekintettük, természetesen a módosítókat megvizsgáljuk, a kompromisszumos módosítókat, amelyeket többek között a jelentéstevő javasol. December 5-én fogjuk ezeket megvitatni azért, hogy a rendkívüli ülésünkön, december 9-i rendkívüli ülésünkön szavazunk erről. Most következzék a 23-as napi rendi pont, amelynek a keretében megvizsgáljuk azt a véleményt, amelyet a Libé szakbizottság számára készítünk az alapvető jogok helyzete az Európai Unióban 2012-ben. Ennek keretében megadom a szót jelentéstevőnknek, Kósa Ádámnak, azért, hogy a 31 módosítót megvizsgáljuk a véleményével kapcsolatosan. Nőni a szó elnök asszony kedves kollégák ahogy elnök asszony jelezte thirty one módostó érkezett ehhez a véleménytervezethez. három képviselő volt aktv a zöldek részéről lambert asszony és a szocialisták részéről sippel asszony és magam is adtam be két módostót szeretnék beszámolni arról hogy igazából időben elég jól állunk egy kicsit előre szaladtunk már mert a múlt héten tartottunk egy árnyék jelentéstevői találkozót ahol átnéztük az összes módostót gyakorlatilag nincs probléma. az összes módostó egy kettőt leszámtva egyáltalán nem problémás sőt már kidolgoztunk két kompromisszumos javaslatot is ami úgy néz ki hogy a frakciók támogatni tudnak. a következő alkalom amiről részletesen beszámolnék majd a későbbiekben. egy két módostóról részletesebben is beszélnék. egy szóbeli módostási kérésem volt a zöldek felé ma kaptam visszajelzést hogy elfogadható lesz ez a fifteen ös számú módostó ami tökéletesen rámutat az egyenlő bánásmóddal kapcsolatos lépések fontosságára és egy irányelv szerepel benne de van egy másik irányelv is ami beépítését, aminek beéptését javasoltam még egy módostó van ami problémás számomra talán sikerül megoldást találnunk rá ez pedig a twenty two es számú módostó a szocialisták részéről. alapvetően értem a módostó szándékát ugyanúgy gondolom ugyanakkor gondolom hogy hatáskör hiányában nem nagyon tudunk ebben konkrét lépéseket szorgalmazni. tehát egy kicsit aggályosnak tartom. és még egy van ami, aminek tisztázására még szükség van ez pedig a thirty as módostó ami az európai szociális chartára vonatkozik ma reggel megnéztem az európai alapszerződést és az alapvető jogok chartáját mivel találtam benne utalást az európai szociális chartára úgyhogy most már azt mondom hogy a thirty as módostót fogom tudni támogatni tehát ez azt jelenti hogy a thirty one módostóból már most biztos hogy twenty nine et támogatok ugyanakkor két kompromisszumot hoztunk létre. Úgy gondolom, hogy a szándék, hogy sikerült tisztázni minden módostó valóban olyan hozzáadott értéket tartalmaz, amit a libe bizottságban át tudnak venni és kiemelik ebből a szociális foglalkoztatáspolitikai kérdéseket. várom a kollégák jelzéseit. Euh, Birgit Cipel, puis Jean Lambert. Birgit Cipel, utána pedig Jean Lambert következik. Frau Vorsitzende, ich möchte mich an dieser Stelle zunächst ganz herzlich bei... Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretnék köszönetet mondani Kósa úrnak azért az együttműködési hajlandóságért, amelyről tanúbizonságot tett. És meg tudom erősíteni, hogy az ön által benyújtott módosítókkal kapcsolatban nekünk nincsenek súlyosabb problémáink. és ez a mai vita során is nyilvánvaló, a továbbiakban is ezeket támogatni fogjuk. A demokrácia és az alapvető jogok nagyon fontos alapot képeznek, és ezek oszthatatlan jogok. Nagyon fontosak ezek a foglalkoztatás szempontjából is. Ezért olyan kérdésekre koncentráltunk, amelyekből most csak néhányat említenék meg. Először is a szakszervezeti jogok tisztelete, illetve a kollektív tárgyaláshoz való autonóm jog. Ezen kívül a szabad mozgás joga, a munkavállalók szabad mozgásának joga mindkét nem esetében. Ez az egyik legnagyobb eredmény, amit az Európai Unió elért. És különösen a nehéz időkben, mint amilyen a mostani is, védenünk kell ezt a jogot. Ezt egyértelművé kell tennünk. és szeretnék itt még kitérni a diszkriminációra is. Továbbra is fel kell lépnünk a megkülönböztetés ellen, és ezért szeretnénk, hogyha a tanács ratifikálna egy hosszú távú és horizontális diszkrimináció ellenes megállapodást. Köszönetet szeretnék mondani a jelentéstevőnek azért, hogy támogatta a 30-as számú módosítónkat. A 22-essel kapcsolatban pedig azt gondolom, hogy a következő ülésen bizonyára fogunk erről is beszélni. Lenne az előadóhoz egy kérdésem. A 14. módosítóval kapcsolatban ugyanis itt új szövegezést javasoltunk. Ezt el is küldtük neki, és szeretném, hogyha röviden válaszolna arra, hogy a jelenlegi formájában el tudja-e fogadni ezt a módosítónkat. Köszönöm. Jean Lambert következik. Uh, thank you, President, and... Köszönöm, elnök asszony, és köszönöm az előadónak is azt, hogy befogadta az általunk benyújtott módosítókat megerősítem, hogy a 15. módosítóval kapcsolatban szívesen beillesztjük még azt a hivatkozást, amire utalt, és nem kerül sor alapvető módosításokra, de a 18-as és a 19-es módosítóval kapcsolatban szintén az a helyzet, hogy a szakbizottsági jelentés szövegéből indultunk ki ugyan, de talán ezt még egy kicsit árnyalni szükséges, tehát erről nagyon szívesen beszélnénk és nagyon örülünk, hogy a szakbizottságunk az alapvető jogokkal is foglalkozik az idei évben. Szeretnék a 22. módosítóval kapcsolatban mondani valamit. Itt a szociális biztonság koordinációjára utalt az előadó. én néhány évet dolgoztam ezzel kapcsolatban. Erről a módosítóról beszéltünk, ami a munkanélküli segélyeket illeti. Tisztában vagyok vele, hogy egyes tagállamokban itt idő kiterjesztése lesz szükség a 3-6 hónapos időszakot illetően. Tehát ez tagállami szinten is terítéken van jelenleg. Várom az ezzel kapcsolatos további megbeszéléseket. Biztos vagyok benne, hogy sikerül megállapodnunk abban, hogy a szakbizottságunk milyen üzenetet közvetítsen. Van-e más kolléga, aki szeretne még hozzászólni? Úgy látom, hogy nincs bizottság. Nem, ők sem. Igen? Vagy mégsem? Úgy látom, hogy nem. Akkor ismét a jelentéstevője a szó. Kérem, hogy válaszoljon a hozzászólásokra, különösen uh, Szippel asszonynak a 14. módosítóval kapcsolatban. Parancsoljon! Köszönöm a szót. Először is szeretném megköszönni a kollégák hozzászólásait. Örülök, hogy minden hozzászólás egy irányba mutat na most a konkrét kérdésekre szeretnék akkor választ adni először is a szocialisták részéről két kérdés merült föl az egyik a horizontális irányelv kérdése én mint fogyatékossággal élő személy horizontális irányelvet teljes mértékben támogatom ugyanakkor egy picit szeretnék utalni arra hogy a szakbizottságok kompetenciája szerint kell eljárnunk lehet hogy egy picit módostást kérnék majd ezzel kapcsolatban hogy jobban összehangoljuk az eredeti szándékkal. a fourteen es módostóval kapcsolatban igen elnézést kérek elfelejtettem hogy az első hozzászólásban jelezzem hogy a módostást amit javasoltak el tudom fogadni. úgy gondolom hogy ez egy nyitott kérdés ezt a nyitott kérdést már most lezártnak tekinthetjük lambert asszony hozzászólásával kapcsolatban pedig a tőle érkezett szóbeli módostási javaslat pontos szakszó használatával el tudom fogadni és a fifteen ös és nineteen es módostással kapcsolatban pedig további egyeztetésekre lesz még szükség. én is biztos vagyok benne hogy sikerülni fog közös pontokat találnunk zárásul pedig a thirty one módostóból jelen pillanatban két olyan módostó van ami problémás olyan szempontból problémás hogy még nyitva áll tehát azt gondolom hogy időben a rendelkezésre álló idő az elkövetkező két hét biztos hogy elegendő lesz arra hogy közös nevezőt találjunk ezekben a kérdésekben is. köszönöm szépen! Parfait. Sur cette... Tökéletes. Tehát meg fogja majd szövegezni a kompromisszumos módosítókat, és december 5-én fogjuk megvitatni azokat, aztán majd december 16 vagy 17-én szavazunk, és jövő év januárjában plenárisra visszük. Tehát lezárhatjuk ezt a napirendi pontot, és következik a 24-es, a bizottságunk véleménytervezete, az illetékes az ITRE, cselekvési terv a versenyképes és fenntartható európai acéliparért, a jelentéstevőnk, mi bizottságunkban Patrick Löjjerik, aki be fogja most mutatni a hat módosítót, a kompromisszumos módosítókat, amelyeket a 77 módosítóból alakított ki. Köszönöm szépen, elnök asszony, először is köszönetet mondok mind azoknak, akik részt vettek ebben a munkában, és gazdagították a véleményt. Eh, ahogy ön is mondta, 77 módosítót kaptam, bizonyos eh, módosítókkal kapcsolatosan közös az álláspontunk. Egy vagy két kérdéssel kapcsolatban véleménykülönbség van. A közös vélemény kapcsolatosan, például a nehézségek okait illetően teljes mértékben egyetértünk, ugye így látjuk, hogy a válság eredménye itt a csökkenő konjunktúra, harmadik országok, amelyeknek nem ugyanazok a szociális, környezeti szabályaik szintén ugye részt vesznek ebben a, az ágazatban, az acél termelésben, kevés a, ebben az ágazatban a beruházás, másrészt egyetértünk abban is, hogy hogy ha importálunk a célt, és akkor, amikor már importálunk a célt, nem tudjuk csökkenteni a termelést. Tehát ez, ezek a főbb kihívások, a létező kapacitások fejlesztése szükséges, vannak megállapodások, a kutatásfejlesztés, a szakmai képzés terén, a különböző anyagok felhasználása terén, a e-, energiahatékonyság terén, a jobb környezetvédelem terén. A második nagy csoportja a megjegyzéseimnek arról szól, hogy nagyon nagyok az elvárások a met, az acéliparban a bizottság javaslata kapcsán, de azért az a véleményünk, hogy minden európai politikusnak mobilizálnia kellene magát ezen a területen. A harmadik témacsoport ahol talán kevesebb a konszenzus, az állami, államok támogatását illeti. Ugye folyik a vita az Európai Bizottságon belül is ezzel kapcsolatosan, annál is inkább, mert már elmondtuk, hogy például bizonyos termékek, az alumínium, ra szükség van az állami támogatásokra, az acél esetében azonban ez tiltott. Úgy gondoljuk, hogyha az állami támogatásokat engedélyeznék, akkor a konkurencia torzulna az acélágazatban. Én úgy gondolom ezzel kapcsolatban, hogy Világosan kell látnunk, hogy vannak nagy országok, amelyek továbbra is támogatják, segítik az acéltermelésüket, az acéliparukat, és igazából nem látom, hogy bizonyos termelést miért támogatnak, mást pedig nem. Tehát itt természetesen a módosítókban vannak erre is különböző utalások, de azt hiszem, hogy pozitív az általános vélemény a jelenlegi konjunktúrát ismerve, és megegyezhetünk a javaslatokról, amelyek mellesleg megfelelnek annak a az állásfoglási indítványnak, amelyet 2012. december 13-án fogadtunk el penális ülésen, és már akkor kértük, hogy az acélipar vizsgálja felül az állami támogatások lehetőségét. Az utolsó pont pedig a szociális párbeszéddel foglalkozik, ezt is bevettük a jelentésbe, mert ugye együtt már megszavaztuk Alejandro Szerkász jelentését is, és ebben a szövegben szintén átvettük bizonyos aspektusait az ő jelentésének. A kompromisszumok első verziói figyelembe veszik és lefedik a legtöbb módosítót, és ott, ahol véleménykülönbség van, azt javaslom, hogy próbáljunk megtalálni a közös nevezőt az általános érdek miatt is már ebben az ágazatban, az acéripari termelés ágazatában lesz még vita, és új javaslatok is születhetnek majd. Természetesen minnyáján amellett vagyunk, hogy javítsunk a helyzeten. Köszönöm. Alors, euh, Sari Essaya. Sara Essaya, aztán Filip Benyent hallgatjuk meg. I think that we can all... Köszönöm, elnök asszony. Azt hiszem, abban valamennyien egyetérthetünk, hogy egy cselekvési tervre szükség van, hogy az unió acéliparát fellendítsük. És ezért vagyok némileg zavart, hiszen azt látom, hogy a jelentéstevő nem hangsúlyozza azokat az igen fontos tényezőket, amelyekkel az acél ágazatot segíteni lehetne. És a módosítók és a kompromisszumok, amiket magam előtt látok, azok is azt jelentik számomra, hogy meg kell beszélnünk, hogy hogyan tudna ezeket a néppárt támogatni. Azzal kezdeném, hogy az A kompromisszum valójában hibáztatja a gyárak vezetőségét azért, amiért a profitra koncentrálnak a beruházás és a bérek kárára. És ezzel a mondattal én nagyon is egyetértek. Mindannyian tudjuk, hogy az energiaköltségek, valamint a környezetvédelmi és az európai klímapolitika is gyakran úgy alakul, hogy az acéliparra nagyon nagy terheket ró. A politikáink nem voltak mindig következetesek, és ezért szeretném elmondani, hogy még az Európai Bizottságon belül is eltérnek a vélemények azt illetően, hogy hogyan kellene tovább haladni, és mindennek komoly kihatása van az iparra. Ezeket ki kellene hangsúlyoznunk, ahelyett, hogy a vezetőséget hibáztatjuk. Azt sem tudom, hogy honnan jött egyáltalán az a gondolat, hogy a vezetőség a beruházások és a bérek kárára, a profitra koncentrál. Az ipar valamennyi ágazata csak túlélni próbál abban a környezetben, amit az ipar számára teremtettünk. Ami a B kompromisszumot illeti, ezt is pontosítani kellene, ugyanis már annyira bonyolultá vált ez a pont, hogy már nem is értem igazán, hogy miről van szó. Nagyon sok szemrehányás szerepel itt is. Itt éppen a bizottság, a Ludas, meg kell vizsgálnunk, hogy mit szeretnénk kiemelni, mindenképpen át kell alakítanunk a B kompromisszum szerkezetét, ugyanis ebből én nem értem, hogy mi a fő mondani való, mit akarunk valójában mondani ezzel a kompromisszummal. És ha helyesen értelmezem, tehát az Európai Unió pénzügyi eszközeit nem szabadna az újra beruházás céljaira használni. E, ezzel szemben az előadó azt mondja, hogy igenis használni kéne ezeket a forrásokat. És mindeközben az EU-n kívüli állami támogatásokat hibáztatnánk. El kell itt gondolkodnunk azon, hogy hogyan tudjuk ezt az egész kompromisszumot átalakítani. Aztán a C kompromisszum. A néppárt nem ért egyet azzal, hogy az állami felvásárlások lehetőségét bevezessük. Ez a történelmi múltba tartozik, ezért egy ilyen mondatot nem tudunk elfogadni. A D kompromisszummal kapcsolatban itt is vannak fenntartásaink, de ezt hajlandóak vagyunk felülvizsgálni. Aztán itt van az E kompromisszum. Ezek közül, a kompromisszumok közül talán ez a leginkább elfogadható, de itt van egy elgépelés, tehát trading, kereskedelem szerepel, de bizonyára tréningre, képzésre gondoltak. Itt van a következő, a legutolsó kompromisszum. Szeretném tudni, hogy az ebben szereplő hivatkozott statisztikák honnan származnak. Itt kimondjuk, hogy a acélipari munkások jobban kivannak téve a fizikai kockázatoknak, és stresszesebb a munkájuk, illetve egészségügyi problémáik is vannak. Hogyha vannak ezt megalapozó kutatások, akkor jó lenne, hogyha azokra itt konkrétan hivatkoznánk, de anélkül ez pusztán egy vélemény. Ezen kívül a jelentéstevő azt is elmondta, hogy nagyon sok munka áll még előttünk. Én szívesen részt vennék az átfogalmazásban, és van véleményem is arról, hogy hogyan kellene ezt megtenni, de jelenlegi formájában nem igazán tudom támogatni ezeket a módosításokat. Köszönöm, elnök asszony. Phil Benyon, aztán a szó. I also tabled several... Én is számos módosítót nyújtottam be ehhez a véleményhez azzal párhuzamosan, a, a, amit korábban is ezzel kapcsolatban elmondtam. Az egyik módosítom azokra a nehézségekre utal, amelyekkel az acél ágazat szembesült, és köszönöm az előadónak, hogy ezt beleírta a szövegbe. E, ezen a kompromisszumon el tudnánk indulni. E, Szári is e, utalt erre, tehát hogy nem szabad mindent a vezetőségre kenni. Aztán, hogy az unió eszközét kellene használni a képzésre, az energiahatékonyságra és az innovációra, illetve a foglalkoztatás javítására. Ez a B kompromisszumba bekerült, de szeretnék még majd visszatérni a B kompromisszumra, ugyanis itt ezen még dolgozni kell, és vannak még hozzászólásaim. Harmadszor az állami támogatás szabályai. Azt gondolom, gondoskodnunk kell arról, hogy a meglévő állami szabályokat megfelelően alkalmazzák, mielőtt azt kérjük, hogy azokat vizsgálják felül. Az állami szabályoknak gondoskodniuk kell arról is, hogy a munkavállalókat megfelelően képviselik a döntéshozatalban. Tehát semmiképpen nem tudjuk ezeket a kompromisszumokat a meglevő formájukban támogatni. A D-kompromisszummal kapcsolatban mi jobban szeretnénk, hogyha visszatérnénk a saját kezdeményezésű véleményre. Itt a Legal Act szerepet legislation helyett, tehát jogszabály, a jogszabályok helyett. A az én 60-as módosítom megfelelően bekerült ebbe a kompromisszumba, és ez jól utal a az acélipar jövőbeli igényeire. Aztán az F kompromisszum, itt is szerepel a stresszes munka. Én nem osztom ezt a véleményt, szerintem ez a szó, ez a, ennek a szónak a betoldása egyáltalán nem megfelelő. És helyes volt az a hozzászólás, hogy jó lenne tudni, honnan jöttek a statisztikai adatok. Tehát kell még ezen dolgozni, de remélem, hogy jó kompromisszumokra jutunk majd. Federik Darden, aztán Gilles Lambert következik. Merci, président. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mindenek előtt köszönetet szeretnék mondani a kompromisszumos javaslatokért. Valóban itten kulcs fogalmak fogalmazódnak meg a jelentés tevő a módosítókat szépen beépítette, ami az SND, SND tehát a Szociális Demokraták frakciójának a módosítóját illetik, és amelyekkel kapcsolatosan majd hát kiderül, hogy a frakciók hogyan támogatják azokat. Szóval ami nagyon fontos az az, hogy utaljunk a társadalmi, a szociális párbeszédre és e tekintetben egyet tudunk érteni Alejandro Szerkásszal. Aztán van egy másik tétel, amely szintén fontos véleményünk szerint, nevezetesen az, hogy egy igazi, közös iparpolitika létezen többek között az acéliparban, jelentős költségvetési forrásokkal és EU-s koordinációban. Olyan támogatásokra gondolok, amelyek lehetővé teszik az állami támogatásokat, és adott esetben azt, hogy az állam szervezze a finanszírozást, akkor, amikor restruktúrációról van szó, át alakításról, és többek között akkor, amikor a konkurenciát tudjuk kezelni, illetve a dömpinget, tehát ezek ellen tudunk védekezni. Ezen felül az elhangzott módosítókon túl, amelyeket a kollégák fogalmaztak meg, és amelyeket egészében úgy gondolom, hogy támogatni tudok, két olyan téma is létezik, amelyel nem foglalkozott a felvezetőjében a jelentéstevő. Az egyik a környezetvédelmi szabványoknak a betartása. Ez kicsit meg is lehet, mert hogy világos az, hogy az Egyesült, hogy, a, hogy az Unió ö, törekvése az, hogy egyensúlyban legyünk, sőt, hát túttörői legyünk a folyamatnak a világviszonylatban is. Ugyanakkor úgy gondolom, hogy nem szabad, hogy minden témában, ebben az ágazatban is ez elvakító hatású legyen adott esetben. Egy másik dolog pedig az, hogy kicsit meglepnek a 69-es és 70-es módosítóknak a kapcsán többek között, hogy egyesek elvetnek más szempontokat, tehát a védelmi, a munkahely védelmi kérdéseket, az egészségügyi és egyéb kérdéseket, ami pedig a kompromisszumos egyéb tételeket illeti. Egészében azt tudom mondani, hogy a D kompromisszumot támogatni tudom, ugyanakkor a kollégák jelezték, hogy ez még tovább tökéletesíthető, ki lehet még egészíteni, tovább lehet javítani, de ezzel együtt azt mondanám, hogy olyan javaslatokról van szó, amelyek igazán alkalmasak arra, hogy tovább lépjünk. Jean Lambertin, a szó mondja az elnök. Köszönöm szépen. Én nem vagyok árnyék jelentéstevő, ö, kollega az árnyék jelentéstevő, de van egy-két kérdésem a hatályt illetően, a módosítók hatáját illetően. Ez fel, sokszor felvetődik a politikai frakciómban számos módosító a környezet ti bizottság, vagy pedig az ipari bizottsághoz tartozik a hatáskör, vagy az illetékes, ezek lennének inkább a, talán a képzés az, amelyel a legtöbb módosító foglalkozik, és lefedi a legtöbb módosító a képzést. Tehát itt nagy súlya van a képzésnek. Szeretném megkérdezni a jelentéstevőt, hogy végül is, ami az illetékességet illeti, mit is gondol. Elnök asszony, köszönöm. Visszaadom a szót a jelentéstevőnek, de ha megengedik, szeretném jelezni azt, hogy az utóbbi időben a bizottságunk munkáival kapcsolatosan Ugye volt olyan munka, amely az, az Európai Globalizációs Kiigazítási Alappal foglalkozott, és ezzel kapcsolatosan ugye a munkavállalóknak lehetővé teszik azt, hogy a nehéz helyzetbe került vállalatokat átvegyék. Persze az acéliparban ez kevésbé lehetséges, mert mondjuk a munkavállalók, a dolgozók az acéliparban ezt nem nagyon tehetnék meg. De ez nem olyan téma, amelyel a bizottság, amelynek a bizottság cselekvési terve nagyobb súlyt adna, ahogy már elhangzott, Alejandro Szerkásznak is van egy, volt egy jelentése hasonló témában. Én jó magam nem nyújtottam be módosító indítványokat, de hogyha egy szóbeli módosító vagy egy kompromisszum lehetővé tenné mindezt, akkor jó, le, jó lenne, érdekes lehetne. A bizottság képviselőjének adom meg most a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tehát csert, cser hangzott el, és cser woman, tehát e-, elnök asszonyról van szó. Igen, né, szeretnék néhány ö, ö, információval élni Először is a szociális partnerek eh, integrálása. Eh, szeretném elmondani, hogy ma a mai napon az első előkészítő ülése eh, van a munkacsoportnak, amely foglalkozik ezzel a témával. Az összes szociális partnert szeretnék bevonni, ez is a cselekvési terv része szeretném azt is megosztani önökkel, ahogy ön is, önök is elmondták, vannak különböző tárgyalások már, bizonyos módosítókat illetően belső vita is folyik, konzultáció folyik, december 31-ig nyitott konzultáció folyik, és a jövő évben összegezni fogjuk ezt a munkát. Ez az ágazat azonban már élvez bizonyos lehetőségeket, elsősorban a környezeti témában, a szociális párbeszéd biztosítása is fontos. Lesz egy találkozó december 12-én a szakszervezetek között és az iparák képviselői között szociális párbeszéd témában. Amivel mi nem értünk egyet, az az, hogy nem tudtunk megegyezni a horizontális témákat illetően, és a vállalatok restrukturálásával kapcsolatos cselekvési terv kérdéseit illetően vannak még véleménykülönbségek, a szociális aspektusok is fontosak lennének, a minőségi keret, a bizottság december 10-én foglalkozik ismételten bizonyos témákkal, a tanács is felvetett újabb javaslatokat. Január 15-én leszeretnénk zárni a munkát, a különböző területeken a cselekvési tervet most már leszeretné zárni a bizottság elnök asszony. Köszönöm szépen, visszaadom a szót a jelentéstevőnek, de azért még ugye a horizontális témával kapcsolatosan, a vállalatok átstruktúrálásával kapcsolatosan nem csak horizontális jogalkotásra van itt szükség, itt az ágazati dolgok is nagyon fontosak. Tudjuk azt, hogy számos példa mutat arra rá, hogy az Európai Bizottság az ágazati szabályokat is alkalmazta akkor, amikor egy keret irányelvet fogadhatott volna el. Az információ, a konzultáció a munkavállalók számára persze nagyon fontos, és itt egyfajta horizontális munkára lenne szükség. Sok esetben bizonyos elveket, elvekről le kell mondanunk, bizonyos jogszabályokban vannak olyan érvelések, amelyeket nem fogadhatunk el. Egyetértek Jean az azzal kapcsolatosan, hogy nagyon-nagyon sok módosító, hát körülbelül 12, amelyeket Szári Eszája nyújtott be, és Frederik Darden, tehát ezeket a módosítókat nem elfogadhatónak kell tekinteni hogyha a titkárság majd megvizsgálja ezeket, tehát nem elfogadhatók, ha csak nem lesznek jelentős szóbeli módosítók, mert kompatibilisség kell tenni a módosítókat a mi hatáskörünkhez. Köszönöm szépen! Csak azt szeretném elmondani, hogy köszönetet mondok a hozzászólásokért és a javaslatokért. Ezek nem végleges, kompromisszumos módosítók még, tulajdonképpen egy szintézist készítettünk abból az öt módosítóból, amely megfogalmazódott, és arra törekedtünk, hogy a lehető legjobb kompromisszumokra jussunk. Továbbá az a két-három észrevétel, amely elhangzott, a következő gondolatot inspirálja számomra. Tehát a szakbizottságunk véleményt alkothat az állami támogatásokról, és aztán a többi Európai Parlamenti Bizottság, a bizottság maga, illetve a plenáris fog majd utána tovább lépni lenne egy további észrevételem. Valóban termelési gondjai vannak az Európai Uniónak, miközben importál is az Unió. Illetve pont ennek fényében látható ez. És hát hallom időnként azt az érvet, érvelést, hogy a különböző szociális feltételek, környezeti feltételek súlyosbítják a versenyt ezért nem kellene, nem szabadna, ha túlságosan feszes szociális kritériumokat érvényesítenénk az Unióban, értem ezt az érvet, és bizonyos értelemben ez védelmezhető is, de ugyanakkor a véleményünkben megfogalmazhatjuk azt, hogy egy tisztább környezet szempontból tisztább technológiát alkalmazó iparnak vagyunk a hívei. Láttunk, láttuk azt Franciaországban, hogy mi történt a francia kormány, sőt talán még az Európai Bizottság is támogatott egy olyan projektet, amely a florangi acélművekre vonatkozott, ennek az átvételéről van szó, azért, hogy át lehessen azt alakítani ilyen sokkal tisztább technológiára, és ö, ezek után a tulajdonos, hát maga volt az, aki keresztbe tett ezen elképzelésnek Na most nem arról van szó, hogy a menedzsmentet eh, eh, vádolnánk, eh, én magam vállalat vezető vagyok, úgyhogy tudom, hogy milyen nehéz ügyekről van szó, de a tulajdonosok, a részvényesek adott esetben olyan célokkal lépnek fel, amelyek nem feltétlenül vannak összhangban akár a termelés fenntartásával, akár az észszerű haszonszerzéssel. Ezt megfogalmazhatjuk, nem vagyunk kötelesek megfogalmazni, de mégis ezt is figyelembe lehet venni. módosítok formájában, kompromisszumos módosítok faja, formájában kész vagyok az elnökünk Pervos Beres által megfogalmazatokat szövegbe önteni, a vállalkozásoknak az átvétele, a vállalatban dolgozók által egy olyan felvetés, amelyel kapcsolatosan már a globalizációs alap kapcsán foglalkoztunk is, meg is fogalmaztunk azt javaslat formájában. Napi pedig a szociális feltételeket illeti, a munka körülményeket illeti, globálisan azt hiszem, hogy egyet tudunk érteni a felvetésekkel, a stressz problémája, a megterhelő jellege a munka végzésnek, ezek valóban fennállnak, és azt hiszem, hogy senki sem vitathatja azt, hogy ilyen szempontok ugye léteznek és értékelendők, de nem biztos, hogy feltétlenül ezt most meg kell így konkrétan említeni. Ezzel együtt néhány nap áll előttünk, hogy a kompromisszumos megoldásra jussunk. Elnök, köszönöm szépen, valóban ez így van, mert hogy még néhány nap áll az önök rendelkezésre, ugyanis a szavazásra a tervezetről, a véleménytervezetről december 5-én kerül majd megszavazásra, illetve szavazásra, de akkor már nem lesz lehetőségünk a kompromisszumos megoldásokról vitát indítani, tehát közvetlen lesz a, vit, a szavazás. Az ITRE szakbizottság pedig 16-án decemberben fog szavazni a témáról. Következik most a 25. napi rendi pontunk, nevezetesen hol tartanak az egyeztetések az Európai Bizottsággal a címezéssel kapcsolatosan Szeri Ájszáját hallgassuk meg egy témában. Thank you, Madam Chair. We had a very... Köszönöm, elnök asszony. Nagyon jó volt a trilógus, és be kell valljam, hogy nem is volt nagyon hosszú. Tegnap este ültünk össze a tanács és a bizottság képviselőivel, és természetesen egy nagyon technikai jellegű témáról van szó, tehát nem annyira politikai szintű volt a vita, a frakciók között tehát így nem volt politikai vita, hiszen ugyan abba az irányba húzunk mindannyian, és így közösen tudjuk képviselni a parlamentet. Például itt volt az első preambulum bekezdés, ez a parlament számára egy nagyon fontos. Szeretnénk mindjárt az elején kimondani, hogy a biztonsági szabványokat nem szabad korlátozásoknak tekinteni, hiszen ezek alapvető jogok, és ezért a munkaerőpiacon valamennyi ágazatra és minden fajta vállalatra kivétel nélkül eh, vonatkozniuk kell. Ez volt a leginkább politikai jellegű állításunk. Ettől eltekintve nagyon jól zajlott a munka, és remélem, hogy azok, akiknek eh, használniuk kell eh, ezeket a jogszabályokat, olvashatóbbnak fogják majd találni a végeredményt, mint amilyen az korábban volt. A tanács részéről úgy tudom, hogy negyedikén lesz a koreper ülése. Ez azt jelenti, hogy mi nem holnap, hanem a következő héten lesz majd a szavazás. Akkor, amikor a foglalkoztatási szakbizottság következő alkalommal összeül. Tehát azt hiszem, hogy jó az eredmény, és ezen az irány, ebben az irányban tudunk tovább haladni. Köszönöm. Van-e valakinek kérdése a tárgyalások eredményeivel kapcsolatban? Nincs. Akkor, ahogy hallhattuk, ez a tárgyalás a trilóguson folytatódik tovább. Lehet, hogy minél inkább technikai jellegű a téma, a megegyezés is annál inkább elindul majd, majd meglátjuk. De beszélni kell még egy másik trilógusról is, ami még nem zárult le. Ez az a tárgyalás, amit a tanácssal folytatunk, a leginkább rászoruló személyek számára szóló alapról. Meg is adom a szót Emmer Costello asszonynak, az előadónknak, és megkérem, hogy beszéljen nekünk arról, hogy hogyan ment a harmadik trilógus. Jelentéstevő asszony, öné a szó. Köszönöm, elnök asszony. Valóban meg tartottuk múlt héten Strasbourgban a harmadik eh, trilógust eh, ezzel az alappal kapcsolatban, és reméljük, hogy csütörtökön eh, le sikerül zárni a tárgyalásokat. Eléggé nagyra törő ez a cél. Szeretném megköszönni az árnyék előadóknak és a frakcióknak, valamint valamennyi képviselőnek a kitartást. Van még némi munka előttünk, remélhetőleg ezt sikerül gyorsan lezárni. Ami a mostanáig megtett utat illeti, a tanács több különböző új javaslattal állt elő a programmal kapcsolatban. A legfontosabb aspektus az volt, hogy ők egy új operatív programot javasolnának a társadalmi befogadási tevékenységekre. Ez azokra az országokra vonatkozna, amelyek nem akartak élelmiszer segélyt kiosztani. Ezt elfogadjuk azzal a feltétellel, hogy először is a társadalmi befogadási tevékenységek nem fognak sehol sem átfedésbe kerülni az európai szociális alappal, illetve úgy gondoljuk, hogy gondoskodni kell arról is, hogy az új operatív programot konkrétan is kizárólag a leginkább rászorulókra fogják majd korlátozni. És különféle garanciákat is beépítettünk azért, hogy az általunk kívánt feltételek megvalósuljanak. És korábban felmerült már az is, hogy a felülvizsgált költségvetést is át fogják majd nézni. A bizottságunk és a parlament is azt kéri, hogy 2,5 milliárd euró helyett 3,5 milliárd euró jusson erre a célra. Ezen kívül eh, más eh, módosításokat is eszközölnek jelenleg. A parlament egységes álláspontot képviselt abban, hogy eh, a bizottság javaslatán változtattunk, és ezeket szeretnénk továbbra is megőrizni. Ezek közül a legfontosabb, ami leginkább agasztott minket, az a partnerségi elv, az érdekelt felek bevonása. És szeretnénk, hogyha ezt semmiképpen nem higítanánk fel és fontosnak tartjuk azt is, hogy a tanács egyes javaslatai, amelyek az élelmiszer adományokhoz kapcsolódnak, tehát az olyan élelmiszerek adománya való átalakításáról, amit egyébként kidobnának, az ö, szinergiát hozhat létre és segítheti az élelmiszer pazarlás csökkentését. Itt is ö, garanciákat szerettünk volna beépíteni. Az egészséges táplálkozás, az egészséges éles stílus, illetve az ellátási láncok tekintetében is ö, beszél, ö, kinyilvánítottuk az álláspontunkat és egyértelművé tettük, hogy nem szabad a kedvezményezetteket sem túlterhelni adminisztratív feladatokkal és fontos, hogy más területekkel is szinergia alakuljon ki. Az elnök asszony munkájának köszönhetően a delegált és a végrehajtási jogi aktusok területén kezdünk már odáig eljutni, hogy megoldjuk azokat a problémákat, amelyek felmerültek ezeken a területeken. És úgy gondolom, hogy ameddig ez teljesen tisztázódik, addig is tudunk itt előre haladni. És egy másik kérdés, amiről még részletesen beszéltünk a legutóbbi szakbizottsági ülésünkön, az a szociális élelmiszerboltok kérdése. A legutóbbi ülésünkön többen támogatták azt, hogy tovább vizsgáljuk ezt a területet, és megkönnyítsük annak megvalósítását. De mind a tanács, mind a bizottság részéről ellenállással találkozott ez a gondolat. A bizottság egy tervezetet készít az akadályokkal kapcsolatban ebben a konkrét kérdésben. És ennek azt mondja, hogy mondtam, reméljük, hogy a vég, végső trilógust csütörtökön meg tudjuk tartani. Van néhány technikai jellegű probléma, amit még el kell simítani, de azt hiszem mindenki egyetért abban, hogy az időzítés nagyon fontos ennél a programnál, ugyanis szeretnénk lendületbe hozni ezt a programot, amilyen gyorsan csak lehet és ez egy és ezért nagyon fontos, hogy a civil szervezeteket is támogatni tudjuk. Nagyszerű, köszönöm. Van-e valakinek kérdése a kimerítő beszámolva kapcsolatban? Szeri Eszaja. Madame. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen a jó magyarázatokat. Lenne egy kérdésem. És itt az MFF ugye késésben van, és ez az új alap úgy szintén. Tehát van-e valamilyen időbeli probléma most például alapszinten az élelmiszerbankok még talán nem készek arra, hogy január elején elkezdjék a munkát, és hogyha ez így van, akkor hogyan lehet javítani a helyzeten. A tagállamok mennyire gyorsan tudják eh, végrehajtani eh, a szükséges eh, szabályokat. Van-e más kérdés? Jelentéstevő asszony. Köszönöm szépen, köszönöm ezt a kérdést. Igen, most vizsgáljuk, hogy milyen átmeneti lehetőségek vannak, hogy, hogy 2013. decemberében elinduljon az alap. A tagállamok jelenleg készítik a programokat, habár még ugye a végső programot nem fogadták el, de azért minden tagállamon tudja már a program részleteit, és a késésről is tudnak. Azt hiszem, hogy ha meg lesznek a javaslatok, akkor januárra felgyorsíthatjuk a folyamatokat, és átmeneti intézkedéseket tudunk megvalósítani. Tehát lesznek bizonyos területeken átmeneti lehetőségek. Ennyi, mondja az elnök asszony. Ennyi jelenleg ez a helyzet. A trilógussal kapcsolatosan, három oldalú tanácskozással kapcsolatosan, tárgyalásokkal kapcsolatosan a parlament amellett volt és támogatta az átmeneti megoldásokat mindenképpen, mert ez a tagállamokra is egyfajta erőteljes nyomást gyakorol annak érdekében, hogy a kampányt indítsák be, és a tagállamoknak a frontvonalban kell lenniük a programok előkészítésében a jog alapokat ismerik, tudják, de ahogy a jelentéstevő asszony is elmondta, figyelembe kell venni mindazt, amiről már az átmeneti megoldásokról megalapodtunk. Ezzel lezárhatjuk a munkánkat, és a következő ülésünk december 5-én lesz.